Ah, no tengo micrófono, perdón. Vuelvo a empezar. Quiero dar la bienvenida a la señora Ninette Kelly, representante. Ninette Kelly szeretném üdvözölni. Ő a képviselője az UNHCR-nek Libanonban, és valamit hallni fogunk a szíriai menekültek helyzetéről Libanonban. Kelly asszony képviseli a libanoni menekültek helyzetét a menekültügyi bizottságon, és nagyon sok szíriai maga mögött hagyta a polgárháborút. Jelenleg körülbelül 4 millióra teszik a számukat. a humanitárius helyzet katasztrofális, legfőképpen a fiatalok számára, a legfiatalabbak számára nehéz ez, ők is Körülbelül 2 millió 18 éven aluli van a menekültek között. Elképzelhető, hogy ők egész életükre elvesztik a lehetőségeiket, és körülbelül 100 ezer olyan gyerek van, aki a, azóta született, hogy a szüleik elmenekültek hazájukból, és elképzelhető, hogy ők hontalanok lesznek. Szeretnék gratulálni vendégünknek, hiszen ő is, és az ENSZ is ember próbáló munkát végez. Lochbiller asszony és Weidenholzer úr ellátogattak a régióban. Ők is beszámolhatnak az ott látottakról. Kedi asszonyon következik. Köszönöm szépen! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek. Ennek több oka is van. Amikor az ember Libanonban dolgozik, és nap mint nap tapasztalja ezt az emberi tragédiát, ami már négy éve tart közel-keleten, akkor az ember egy kicsit elveszíti a tájékozódását a, több, a világ többi részén, úgyhogy örülök annak, hogy itt lehetek. Köszönet az Európai Uniónak, a, aki nagyon sok támogatást adott az humanitárius kérdéseknek Libanonban. Most már négy éve vagyunk ott jelen. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, hogy ennek hogy ennek mekkora volt a jelentősége. Nyilván állandóan köszönetet mondanak önöknek és hálálkodnak, ez nyilván megszokott már, de amit az EU tett, az az, hogy már a válság legelején fölmérték azt, hogy humanitárius segítségre van szükség, és megtették, segítettek minket, és a menekültek szükségleteit próbálták kielégíteni, illetve segítettek Libanonnak abban, hogy ezt a tragédiát valahogyan mégis megpróbálják kezelni. Ma arról szeretnék beszélni, hogy mindez pontosan hogy zajlik, illetve mik voltak a legfőbb pontok. Valójában Libanon stabilitása forog kockán, több mint egy millió menekült került Libanonba. Úgyhogy nagyon sérülékeny, törékeny lett a libanoni állam. Az első dián azt láthatják, hogy mi volt a helyzet 2011-ben, amikor 2000 menekült volt júniusban. Libanonban 4 millió lakos van, 10 ezer négyzetkilométerről van szó. Akik már jártak ott, azok bizonyára tudják, hogy mennyire kicsi tényleg ez az ország. Egy év alatt a menekültek száma 25 ezerről Maybe go back to the next slide. In 2000 from... Tehát 2011-től 2011-től 2012-ig 25 ezerre nőtt a menekültek száma, de az igazi nagy áradat 2012 és 2013 között volt, amikor fél millió menekült került Libanonban, ez egy hatalmas szám, az egész országban felelhetők voltak, és ugyanez, tehát megduplázódott a menekültek száma 2014. júniusára, akkor már több mint egy millió menekült volt. Jelenleg a legfrissebb számadat 1,1 millió menekült. Nézzük ezt a térképet, amit láthatnak. Vannak fehér területek, vannak fehér területek a térképek, ezek a hegyvidékek, és a keleti térség pedig gyakorlatilag frontvonal. Ezt eltekintve mindenhol jelen vannak a menekültek, 1700 önkormányzatban. Augusztus óta a libanoni kormány a határon különböző intézkedéseket vezetett be, hogy megakadályozza a menekült áradat Libanonba érkezését. Láthatják ezen a képen, hogy Libanon mekkora Belgiumhoz kérdé, képest. Azért hasznos ez a dia, mert jobban lehet vizualizálni azt, hogy mit jelenthet ez egy kis ország. Másfél év alatt egy millió menekültet fogadnak be. Képzeljék csak el, hogy milyen lenne Belgiumban, vagy egy másik európai országban, hogyha ennyi menekült érkezne. Ne felejtjük el azt sem, hogy jelenleg a helyi lakosság negyedét teszik ki a menekültek. Már korábban volt egy palesztin menekült lakosság, ők már 60 éve ott vannak Libanonban, ők több mint 200 ezeren vannak, és vannak szíriai palesztin menekültek is, ők is több mint 60 ezeren vannak, e, tömeges a menekült áradat. Gazdasági, a gazdasági vonzata a gazdasági vonzata is jelentős Libanon számára, hiszen Szíria volt az egyik legfontosabb gazdaság és kereskedelmi partnere Libanonnak, tehát a gazdaságot is súlyos helyzetbe hozta ez a válság. Plusz egy millió menekült is érkezett az országba. Ez hihetetlen feszültséget jelent egy ilyen kis ország számára, ahol, az, ahol a közszolgáltatások infrastruktúrája eleve nem volt túl jó. Nézzük a kormány mit tesz, és elég érdekesen reagált a libanoni kormány. Lehet látni a hírekben különböző demonstrációkat, tüntetéseket a menekültek ellen, illetve az, nem láthatóak ilyen, ilyen tüntetések, és pont ez mutatja, hogy hogyan reagáltak a libanoniak hihetetlen nyíltsággal, nagy lelkőséggel. ilyet én még soha életemben nem láttam most ugyan növekednek, növekedik a feszültség szintje, de továbbra is civilizált körülmények között olyan közösségek is vannak, ahol több a menekült, mint a Libanon, mint libanoni, és ők is úgy, ők úgy vélekednek, hogy ezeket az embereket meg kell védeni, hiszen testvéreink. Libanonban a válság kezdete óta politikai nehézségek is vannak. Ezen a grafikonon láthatják azt, hogy az ügyvivő, hogy ügyvivő kormány volt a legnagyobb menekült áradat idején. Ez azt jelenti, hogy abban az időszakban nem voltak új jogszabályok, nem jöttek létre új szakpolitikai intézkedések. Amikor lejárt az elnök, amikor lejárt az elnök mandátuma, akkor kezdték el azt, gyak, azt a politikát gyakorolni, hogy abszolút konszenzust kíván minden intézkedés. Politikai szempontból nagyon instabil tehát a helyzet. Októberben sikerült megegyezni egy szakpolitikában, ez egy egyoldalas dokumentum, ezt láthatják, négy, alapel, négy alapelve van. Egyrészt a kormány és az ország megegyezett abban, hogy nem tudnak több menekültet befogadni. Úgy érezték, hogy miután a lakosság negyedét elérték, elérte már a menekültek szintje, ezt meghaladja erőjüket. A második dolog, biztonságba, biztonsági beruházásokat kívántak tenni. Libanon északi részén e, Arcelben 45 ezer 45 ezer menekült van, és miután a válság oda is begyűrűzött, elkezdtek arról beszélni, hogy hogyan lehet e, megoldani ezt a problémát. Azt kérték a libanoniak, illetve azt a szabályt hozták, hogy nem vállalhatnak munkát a menekültek, és szerették volna a nemzetközi közösség segítségét kérni. A Libanonba való belépést korlátozva most a libanoni kormány, nagyon kevesen érkeznek most az országba. 80%-os csökkenést tapasztalhatunk. továbbra is nagyon nagy a menekültek száma, de ez nem nő ez a szám. Ez segített abban, hogy az országon belüli félelmeket megnyújt, nyújt, meg ö, lecsökkentsék, de még továbbra is elég sok a félelem, hiszen vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy a menekülteknek haza kell menniük. Bizonyára önök is úgy gondolják, hogy a szíriai helyzet még egyáltalán nem stabil. Következő dia. Ezzel akarnám megmutatni azt, hogy bizonyos menekülteket beengednek, de még nem világos, hogy milyen feltételek alapján döntik ezt el, hogy kiket engednek be és kit nem. Jó lenne, hogyha ez egy kicsit világosabb, világos lenne, hogy mi vár a határon a menekültekre. A feltételek megújítását, illetve a, a otartózkodás meghosszabbításának is külön körülmény, külön feltételei vannak. Sokszor olyan díjakat kérnek a menekültektől, amit nem tudnak megfizetni, illetve olyan nyilatkozatot is kérnek a menekültektől, hogy nem fognak munkát vállalni, és amint tehetik, visszatérnek Szíriába. Egyre bizonytalanabb a menekültek helyzete Libanon belül, tehát maguk a menekültek is bizonytalanságban érzik magukat, és ez nagyon aggasztó, hiszen hatalmas ember tömegről van szó, nem lenne jó, hogyha elidegenednének azoktól a közösségtől, amiben élnek. Vannak még érdekes aspektusok, ez egy nagyon érdekes dia, nem tudom, hogy ki látja a baloldali képet, ez egy, ez egy határmenti körzet, itt sátras közösségek vannak, A menekültek 17%-a informális táborokban él, ebből nagyon sok határ mentén helyezkedik el. Nem tudom, látják -e ezt a háromszöges területet? Ezeket az embereket kilakoltatták, akik itt laknak. Ez a terület 5 kilométerre van a határtól, ahol a szír oldalon nagyon sok a fegyveres konfliktus. Attól fér Attól fél a kormány, hogy a fegyveresek behatolnak Libanonba, és a menekültek közül túszokat ejtenek. Tehát a demarkációs vonalon belül kilakoltatták ez a menekülteket, és arrébb kellett őket helyezni 10 kilométerre a határod, ez is csak 10 kilométer. Attól félnek a libanoniak, hogy, hogy a vonal a konfliktus határa tovább terjed. Milyen szükségleteik vannak a menekülteknek? A legtöbb menekült, aki, aki Libanonba került, először Szírián belül volt menekült, sokszor családtagokat vesztettek el, a bevételi forrásukat, az otthonukat, sokakat egy életre lelkileg megnyomorított az, amit láttak, amit tapasztaltak. A háztartások 30%-át egyetlen nő tartja el, tehát egyedülálló nő. Az anyák számára nagyon nehéz az, hogy, hogy férj nélkül lássák el a gyermekeket egy ilyen bizonytalan helyzetben. A menekültek 39%-ának különleges szükségletei vannak, vagy betegség, vagy fogyaték, vagy trauma, vagy megkínzott emberek, gyerekek ezek, vagy akiket szexuálisan zaglattak. Az egészségügy nagyon fontos, nagyon kényes kérdés. Ezeknek a menekülteknek nincsen pénz arra, hogy az egészségi, szolgál, egészségi szolgáltatásokat megfizessék. Az Európai Unió segítségével is egészségügyi konzultációt, egészségügyi szaktanácsadást tudunk, tudunk megvalósítani, de az életmentésen túl igazából másra nem jut. A jobboldali képen láthatjuk ezt a kisfiút, aki az egész testén égési sérületeket szenvedett Szíriában. Az édesapja becsomagolta őt, egy, betekerte őt egy, egy lepedőbe, és gyorsan átszaladt a határ túloldalára. Ez is mutatja, hogy a szír válságnak milyen ára van az emberi életekben, az emberi sorokban. Ami az élelmiszer segélyt illeti, a menekültek 72%-a kap élelmiszersegélyt a World Food Programtől. Az alapvető szükségleteket tudjuk részben kielégíteni, de a humanitárius segély is csökken, ezért az élelmiszer segény értéke is csökken. Arra várunk sajnos, hogy az emberek más élelmiszerek fordulnak, amelyek nem olyan, nem olyan táplálóak, félünk attól, hogy a gyerekeket korán, a lánygyerekeket korán férhez adják. Hihetetlenül bizonytalan körülmények között laknak az emberek, ilyen egy sátor láthatják. A menekültek 17%-a ilyen sátorban lakik, nem tehetünk meg mindent értük, nem formális nem számítanak ezek formális sátoroknak, vagy formális letelep élőhelyeknek, úgyhogy próbáljunk nekik segíteni, tűzhelyet biztosítunk, tüzelőanyagot, de nincs módunk arra, hogy méltó életkörülményeket biztosítsunk. A menekültek bére, a nem fizetnek, és ez egyfajta bevételt jelent a libanoni kormánynak. Ez azért érdekes, mert ebből láthatjuk, hogy egyfajta fogyasztói alapokon nyugszik mindez a menekült politika, de természetesen ez nem kárpótolja a költségvetési terheket Libanonban. Sokkoló statisztikákról beszélhetek még, 400 ezer 400 ezer olyan gyerek van, aki iskolai korú, iskolás korú. Együttműködünk az Oktatási miniszter, Minisztériummal, és az Európai Unió nagyon nagy lelkű támogatást adott. Sikerült elérni, hogy 100 ezer gyerek libanoni állami iskolákba jár, az UNICEF-fel és más partnerekkel ezt tudtuk elérni, pénzügyi támogatást kapunk ehhez, többek között az EU-tól, de van még 300 ezer gyerek, aki nem jut el az iskolába, és ez nem csak idén probléma, hanem tavaly is így volt, tavaly előtt is így volt. Nagyon gyorsan kéne valamit tenni azért, hogy ezeknek a gyermekeknek legyen egyfajta jövőképe, ne, legyen, ne váljanak elveszett generációval. Az UNHCR nak az a cél száma, hogy 2016-ig 130 ezer menekült visszatérjen Szíriába, de ott vannak a különböző humanitárius befogadó programok, például Németország indított ilyen, vagy a könnyített vízumpolitika. nem hangsúlyozhatom eléggé az, hogy ez mennyire fontos. A közös teherviselés nagyon pszichésen is nagyon sokat segít Libanonon, és természetesen a menekültek számára is ez egy nagyon nagy segítség, hogy kikerülhetnek a régióból. Aztán mielőtt befejezném, hadd mondjam el azt, hogy különböző állami intézményeken keresztül történnek ezek a programok, tehát amit a menekülteket, menekültekért teszünk, abból profitálhatnak a libanoniak is. Az Európai Unió nagyon odafigyelt erre, tehát a fejlesztési és a humanitárius finanszírozást kombináljuk. Hogyha én európai polgár lennék, akkor nagyon büszke lennék arra, hogy, mennyiben, hogy mennyit segítettünk és nem csak állami iskolákon keresztül, hanem vagy iskolákat támogattunk, hanem klinikákat, elsősegélynyújtó helyeket, kórházakat és közösségi központokat. A közösségi támogató projekteket mutatja a következő eh, projekt, eh, villamosenergia, eh, ellátás, bármilyen szolgáltatás, amire szüksége van egyes közösségeknek, és egyes települések olyan szolgáltatásokhoz jutnak ehhez, amelyekhez nem jutottak azelőtt, hogy a menekültek megjelentek volna, de a menekültek áradata nagy teher alá terhet ró rájuk. Nagyon sok, ennél sokkal többet kellene tenni Libanonért, nem kap annyi támogatást, mint más országok a régióban, részben politikai felállása miatt, de nincs olyan ország a világon, amely ennyi menekültet fogadna be arányai, arányosan. Az instabilitás nagyon fontos kérdés, a humanitárius segítségnyújtás elengedhetetlen a menekülteknek, de Libanonnak, magának az országnak is fejlesztési segélyt kell nyújtani. A legtöbb menekült olyan területen él, ahol a libanoni szegények 68%-a él. Végül pedig hadd mondjam el, hogy 71 ügynökséggel működünk együtt Libanonban, nem régiben egy felhívást tettünk közzé, ez a regionális segítségnyújtási panel, Látom, hogy nem, tudom, hogy nem igazán látják a számokat, de ami a humanitárius segítségnyújtást illeti, ez ugyanolyan arányú, mint tavaly volt, de most kétszer annyi a népesség. Láthatják, hogy idén nem vagyunk olyan jó helyzetben, mint ahogy voltunk tavaly ilyenkor. Részemről ennyi. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Először Weidenhorzer úr következik, aztán Lokmirer asszony, utána a többi képviselő. El, hölgyek elsőbséget élveznek. Lokmiller. Lokmiller asszony, ön következik. So thank you. Köszönöm szépen. We were able to travel last uh, week for three days to... Múlt héten három napig Három napot töltöttünk Beirutban és Libanonban, és az UNHCR-nek is köszönjük az átfogó bemutatást, és köszönjük szépen az együttműködést. Találkoztunk az ECO-val, találkoztunk a nagykövettel. Ahogy ön is mondta, hatalmas probléma van. A Beka völgyig mentünk el, ennek nagyon jó a talaja, ez a régió raktára, hogy úgy mondja, A libanoniak nem igazán használják a tábor szót, mert ez azt jelenti, hogy ez olyan, olyan a helyzet, mint a palesztin menekültekkel, hogy ott maradnak örökre, de mindazonáltal mégis táborszerű helyeket hoztak létre, és a minimális szükségleteket ez kielégíti, de rendkívül sok az improvizáció. Én nem tudom, hogy hogy lehet három e, téli vihart túlélni, mint ahogy ez történt ezen a télen. Nem fogom elismételni azt, amit ön elmondott, de azt gondolom, hogy a libanoni kormánynak köszönetet kell mondanunk azért, amit tesznek, hogy beengedik a menekülteket. Négyből egy ember menekült Libanonban. Ez ezt el kell ismernünk, de a libanoni hatóságoknak és az UNHCR-nek azonban lenne néhány ajánlásunk azzal kapcsolatban, hogy ha például valaki regisztrált menekült, ott attól elvárják ugye, hogy nem dolgozhat, azonban itt az emberek csak a, a minimális szükségleteikért akarnának dolgozni, de havonta 200 dollárt kell kifizetni azért, hogy nyilvántartásba vegyék őket. De hogyan tudják kifizetni az emberek ezt? Nem túl magas ez az ár? Aztán láttam azt is, hogy itt van ez az új határ rendelkezés a szíriai menekültekre vonatkozó, ha jól tudom, ez január óta él. A helyzet most az, hogy a határellenőrzés jobban működik, ez azt jelenti, hogy néha nagyon nagy nehézségekbe ütköznek az emberek. Ne felejtsük el, hogy a szíriai eh, menekültek hozzászoktak ahhoz, hogy az állam fizette meg az egészségügyi ellátást. Ez Libanonban nem létezik. Egy prominens eset, eh, egy ötgyerekes család, az, a eh, család, az egyik szülő rákos lett, és Libanonban nem tudták kezelni, ezért visszamentek Szíriába, mert ott ingyenesen kezelik a rákos beteget, a gyermekeiket ott hagyták Libanonban, most zárva van a határ, nem tudnak visszamenni a gyerekeikhez. Azt hiszem, hogy az, az, az Aszír közösségeket ugye Szíriában megtámadta az IS, a libanoni hatóságok ilyenkor más irányba néznek, és, segítenek a, a szíreknek átlépni a határt. A libanoni hatóságoknak talán a szíriai menekült válsággal kapcsolatban egy stratégiát kellene készítenie, mert ennek csak egyes kis részei léteznek, és az UNHCR ebben segíthetne. Emellett az UNHCR többet tehet az menekült jog és a menedék jog jobb megismertetésével kapcsolatban a helyi településeken, önkormányzatokon, ez eddig ugyanis nem működött jól. Azt hiszem, hogy nekünk és a tagállamoknak az is nagyon fontos, ahogy ön is elmondta, hogy a menekültek 39%-ának speciális szükségleteik vannak. A visszatelepítési program mód ki kellene használni, hogyha valaki ebbe belemegy, akkor egy kis támogatást kap még az Európai Uniótól is. A menekültek eh, természetesen együtt, illetve eh, versenyeznek a helyiekkel, versenyeznek, mert eh, kiváló üzletemberek. Nincsen szabály arra, hogy mi a helyzet versenyhelyzetben. Nagyon alacsony jövedelem ágazatokban ugye a gazdákkal is versenyben állnak, ezért nagy a feszültség. Ezt is föl kell vetni. Ami az oktatást illeti, ahogy ön is mondta, lehet, hogy van itt egy elveszett generáció. Az UNHCR szerint gyermekenként 650 dollárra van szükség évente ahhoz, hogy az iskolai oktatást megkapják. Idén azonban csak 60 ezer szíriai menekült jár iskolában, önök 150 ezeret szeretnének iskolába juttatni. Azonban Libanonban, ahol nincsen közoktatás, hogyha az embernek van egy kis pénze, akkor magániskolába küldi a gyermekeit, akkor hogyan lehet itt a közoktatásba bejuttatni a gyerekeket? Az Európai Uniónak erre koncentrálni kell. Ez egy elveszett generáció, de hogyha csak frusztráció merül itt fel, és nincs oktatás, akkor ez a radikalizációnak táptalajt ad. Egy pillanat. Egy pillanat, pillanat. Látogatók vannak itt. Örülök neki nagyon, de kérem, hogy foglaljanak helyet. Kérem, üljenek le ide előre, mert nagyon sok a szabad hely. Por favor, siéntense, porque... Kérem, foglaljanak helyet, mert nehéz így beszélni. Köszönöm szépen. Gracias. Señor Weidenholzer. Weidenholzer úr, köszönöm szépen. Én szeretnék csatlakozni ahhoz, amit Lochbiller asszony mondott, igen, nagy benyomást tett rám ez az egész, ami itt történik, a libanoni nép őrületes terhet vállal magára, a lakosságnak egy negyede, majdnem egy harmada menekült, ami számomra meglepő volt, hogy nincsenek valódi pontos számok, a nyitvántartást nem a kormány csinálja, hanem az UNHCR, és úgy hallottuk, hogy ezeket az adatokat áprilisban adják át a kormánynak. És itt egyes dolgok fölött elsiklanak, mert tényleg elképzelhetetlen ez a teher, ami rájuk hárul. Azt is megállapítottuk, és ez nagy okot ad az aggodalomra. Az emberi aktivistákkal beszélve, ügyvédekkel, jogászokkal beszélve megállapítottuk, hogy a menekültek és a libanoni nép közötti feszültség egyre nő. Ez persze a bér, dömping, re is visszavezethető, emberek olyan körülmények között dolgoznak, ami elképzelhetetlen, de hát pénzre van szükségük, és ezért mindent elvégeznek, és ez persze a helyi népességgel konfliktusokat vet fel. A menekültek vádolják azzal, hogy ők az okai annak, hogy Libanonban kikapcsolják az áramot, és növekszik a kriminalitási arány, azonban az általunk ismert számok alapján ez nem, ismer, ez nem indokolt, nem igazolt. Ezeket a feszültségeket azonban komolyan kell venni. A kérdés, hogy milyen sokáig lehet kibírni egy ilyen helyzetet, én nem gondolom, hogy egy évnél tovább, még egy további évnél tovább ez fenntartható lenne. Ami a határ ellenőrzéseket illeti, ez elhangzott a ö, ö, beszélgető partnereink is elmondták, hogy most azért nincsen több határátlépés, mert nincsenek olyan akut konfliktusok, azonban, hogyha felmerül egy konkrét eset, akkor ezek az ellenőrzések, határellenőrzések nem ö, használnak, egy további ö, hullámra kerül sor. Természetesen mindenkinek érdeke az, hogy ez egy átmeneti helyzet legyen, de tulajdonképpen sokan arra számítanak, hogy Európába mennek tovább, az közben Irakból halljuk, megkapjuk azt a nyomást az asszír keresztényekkel kapcsolatban, és elhangzik azt, hogy nem akarják, hogy még több ember menjen át Libanonba, mert akkor még nagyobb lesz a nyomás. Mit tehetünk? milyen számokból kell kiindulnunk, hogyha európai e, áttelepítésekről, vagy hazatelepítésekről beszélünk. Végül pedig a pénz kérdése. Természetesen az a helyzet, hogy Európa sokat tesz, de hogyha 23 millió euró áll rendelkezésre, és halljuk, hogy az UNHCR nem kapja meg azt a pénzt, amit megígértek neki, akkor azt gondolom, hogy nagyon jó beruházás lenne, hogyha Európa többet tenne, többet ruházna be, mert különben ennek a nyomásnak nem tudunk megfelelni, ellenállni. néha nagyon elfelejtjük a dolgokat. Libanon 15 éve még polgár háborúval küzdött, és akkor ott voltak a nagy palesztin táborok. Sokan attól félnek, hogy most ugyanez fog fölmerülni, és hogy hamarosan megint csak polgárháború törhet ki Libanonbe, hogyha rossz irányba billennek a dolgok. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit a nemzetközi közösség tesz, ez hatalmas, nagy feladat. Szerintem több eszközre van szükség ehhez, és nekünk parlamenti képviselőknek a feladatunk, hogy erre emlékeztessünk, mert különben ez egy időzített bomba, amely Európát is érinteni fogja, hogyha, hogyha nem cselekszünk. Köszönöm. Köszönöm. Ki szeretne még hozzászólni? De acuerdo, porque... Jó. Akkor 17-15-ig feltetnek kérdéseket a kollégák, utána pedig megadom a szót Kelly asszonynak, hogy legyen ideje válaszolni. Kis kis jelentkezett? Wimberg asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék az UNHCR-nek köszönetet mondani a kitűnő munkájáért. Igaz az, hogy az EU tagállamoknak további segítséget kell nyújtaniuk az UNHCR számára, mert hogyha több pénzt tudunk adni, akkor sokaknak segíthetünk. Köszönöm szépen az UNHCR-nek a munkáját. Ugyanígy köszönöm szépen azt, hogy nagy felelősséget, vagy talán túlságosan nagy felelősséget vállalnak, hiszen hallhattuk azt, hogy vannak feszültségek. Hallottam egy családról, és munkanélküli a férfi, nincs munkája már, nincs bevétele, de nem kap támogatást az UNHCR-től sem. Tehát láthatjuk, hogy a libanoni népesség is szenved. Hazámban, Svédországban azt láthatjuk, hogy a humanitárius segítségnyújtás nagyon fontos, ugyanis nagyon sok támogatást folyósítunk a menekültek számára, de fel lehetne használni más összegeket is, hiszen erre szükség van. Van még egy kérdésem. Önök az UNHCR-nél mit gondolnak, mit tehetnénk mi még? Adjunk még több pénzt, fogadjunk be több menekültet? Nálunk az Európai Parlamentben gyakran szó esik a közös menekültügyi politikáról különböző üzeneteket is lehet itt eljutatni. Önök ezt támogatnák, vagy inkább amellett, vagy, vagy másfajta megoldás mellett vannak? Kienge asszony következik. Köszönöm szépen! Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az előadásért. Egyrészt azért, mert így többet tudunk meg a helyzetről, másrészt pedig jobban tudjuk, hogy mit kell tennünk. Először is szeretném azt elmondani, hogy egy stratégiai saját kezdeményezési jelentés jelentéstevője vagyok. A mediter földközi tenger körüli helyzetről szól ez, illetve az is a témája a jelentésnek, hogy egy globális bevándorlási politikát alakítsunk ki. Nagyon sok téma felmerül itt, például a resettlement, más kérdések, például a search and rescue, a 80-as cikk alkalmazása. Nagyon sok olyan dolog ez, ami az unión belüli politikát is illeti, de az unión, unión kívülit. Szeretném, hogy együtt tudnak működni ezzel kapcsolatban a következő hetekben. Mit várnak önök az Uniótól? Azt hiszem, ez segíthet minket abban, hogy konkrét válaszokat adhatunk. Tehát konkrétan pontosan pontokba szedve, mit tehet az Európai Unió, hogy a helyzetet, helyzetet segíteni tudjunk. Eh, eh, köszönöm, de lesz már kerül. Köszönöm szépen, elnök asszony, Kelly asszony, először is köszönöm szépen az előadását, és teljes tisztelet adózom az UNHCR munkája előtt. Úgy gondolom, hogy ugyanilyen tiszteletek adóznunk a libanoni népesség és kormány előtt. Ezt tudnám ezt hasonlítani Belgiummal is, belga vagyok, és el tudom képzelni azt, hogy milyen fajta nyomás nehezedik a népességre, hiszen tömeges a bevándorlás 1 millió 200 ezer menekült érkezett. Elhangzott az, hogy Libanonnak nagyon mozgalmas a történelme, és az első kérdés, ami felmerül, az az, hogy a menekült áradat a libanoni társadalmat milyen mértékben változtatta meg. Hatással volt-e ez a politikai és vallási helyzetre az országban? tudván azt, hogy nagyon nehezek az egyensúlyok, és lehet, hogy ezek az egyensúlyok zavart szenvednek, ennek milyen hatása lehet a helyzetre. A nemzetközi közösség sokat tesz, a frakciónk mindig is támogatta a nemzetközi közösséget, De jelenleg mi a legsürgetőbb? Ez csak a pénz? Vagy vannak esetleg más intézkedések is, amiket meg kellene tennünk? Hogyan értékeli a nemzetközi közösség erőfeszítéseit annak tekintetében, hogy befogadjanak szíriai menekülteket. Szükség van -e jelenleg olyan országokra, amelyek megnyitják határaikat, vagy inkább arra van szükség, hogy pénzügyi segítséget nyújtsunk azokban az országokban, ahol menekültek tartózkodnak. És természetesen a legjobb az az lenne, hogyha a konfliktus befejeződne, hosszú távú perspektívát kellene kínálni a menekültek számára, azt a perspektívát, hogy hazatérhessenek szülőföldjükre, de természetesen ez most csak államszintjén létezik, és ez valószínűleg nem is fog megvalósulni rövid távon, tehát a nyomás megmarad, a konfliktus tovább folytatódik, és a menekült áradat is ugyanígy tovább fog folytatódni. Hogy meddig ez a kérdés, meddig tudnak még a szomszédos országok megbirkózni ezzel az áradattal. Libanon esetében már szinte lezárták a határokat, és persze azok az emberek, akik menekülnek, akiknek életük veszélyben van, ez továbbra is megmarad, és ezért az eléggé ijesztő perspektíva. Eh, un, señor, un momento, señora Kelly. Egy pillanat, Kelly asszony. Ha itt van a libanoni nagykövetségtől valaki, akkor három percre megadom neki a szót. Több idők nem nagyon van, de üdvözlöm őt, és eh, megadom neki a szót. Thank you, ma'am. Köszönöm szépen, asszonyom. Igazából szerettem volna néhány dolgot kiemelni, amely elhangzott, és először is szeretnék a kormányzati politikai dokumentumról beszélni, amely 2014-ben jelent meg. Ez a dokumentum arról szólt, hogy a biztonságot kell garantálni, a számokat kell csökkenteni, de ez három éves tapasztalat után, és úgy gondolom, hogy Kelly asszony bizonyára tudja ezt, Nos, itt voltak elvárások bizonyos személyek részéről. Úgy gondolták, hogy a menekülteknek haza kell térniük. Tudjuk, hogy mi a helyzet Szíriában, de az álláspontunk az az, hogy időben, mikor eljönnek az ideje, fenntartható megoldást kell találni. Jelenleg viszont úgy gondoljuk, hogy megteszünk mindent annak érdekében, hogy védelmet adjunk, nemzetközi védelmet adjunk, bár nem vagyunk ugyan tagja az 1951-es menekültekre vonatkozó egyezménynek. A lakatás kapcsán elmondhatom, hogy vannak formalitások, és minden államban vannak menekültek, vagy menekült státuszért folyamodók, és mindig szükség van arra, hogy dokumentumokat kérjünk, ha nincs dokumentum, akkor másfajta eljárást kell alkalmazni. Szeretném kihangsúlyozni azt, hogy Libanon benyújtott egy válságmegoldási tervet, ezt az UNHCR-rel együtt fejlesztettük ki, talán Kelly azt mondta, hogy kicsit erről beszélni. Ami pedig a menekült státusz megállapítását illeti, bár az UNHCR végzi ezt, és köszönjük nekik ezt a munkát. Általában azonban az állam felelőssége az, hogy feldolgozza a kérelmeket. És még egyszer szeretnék köszönetet mondani Kelly asszonynak. De nada, muchísimas gracias por... Nincs mit. Köszönöm, hogy hozzászólt. Körülöm, köszönöm, hogy itt van. És Kelly asszony következik. I'm glad to... Köszönöm szépen, nagyon örülök, hogy a libanoni kormány képviseletében itt van valaki, ez e, csodálatos teljesítmény, amit eh, elértek. Én sose láttam ilyet az életemben, ez teljesen példátlan, úgyhogy nagyon büszkék lehetnek eh, magukra. Én nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy eh, ebben az országban dolgozhatok. Egyes eh, mm, felvetésekre reagálva ami a helyi önkormányzatokat, illetve a határ eh, ellenőrzők, ellenőrök eh, képzését illeti. Ezen dolgozunk, jól együttműködünk a belügyminisztériummal, az önkormányzatban eh, segítünk a rendőrök továbbképzésében, ezt üdvözli a rendőrség és a helyi erők, ezt is az Európai Unió támogatja. Együttműködünk a e, szociális ügyekért felelős miniszterrel, a humanitárius kérdésekben, a határmenti területeken. Ugyanez érvényes a közoktatásra. Most százezer gyerek jár köziskolákba, ez az elmúlt hetekben nőtt meg ez a szám. Együtt működünk az Oktatási Minisztériummal. Ez egy nagyon nagy koordinációt igénylő feladat, a miniszter koordinálja, és igyekezek együttműködni az ENSZ szervezetekkel, és szeretnénk a gyerekeket elérni az oktatáson keresztül, és azt reméljük, hogy 400 ezer gyermek járhat iskolába 2016-ra. A helyzet az, hogy gyermekenként ez továbbra is magas, ezt a Világbank kritizálta és szankcionálta is. Ez azt jelenti, hogy időbe telik, még az, a pénzt összeszedjük erre. Azt szeretnénk elérni, hogy a közoktatási intézményeket támogassuk, és a menekült gyerekek is iskolába járhassanak. Most 300, gyerek, 300 ezer gyerek van iskolán kívül, és igyekszünk nem formális lehetőségeket biztosítani nekik addig, amíg nem kerülnek iskolába. Igaz, hogy az UNHCR az az ügynökség, amely biometrikus technológiát használ azért, hogy nyilvántartásba vegye a menekülteket, és verifikáljuk azt, hogy lejártak-e a menekültek igazolványaim, egy-másfél évig érvényesek ezek, ezt a feladatot ebben igyekszünk a libanoni kormányjal megegyezésre jutni, és a Szociális Minisztériummal megosztjuk ezt a feladatot, ez nagyon fontos. Fontos, hogy Libanoni, Libanon tudja, hogy ki ö, tartózkodik a, az országában, és egyre nagyobb szerepet vállal az ország a feladatból. A feszültség létezik, igen, a szíriai menekültek olcsóbban vállalnak munkát, főleg az alacsony képzettséget igénylő ágazatokban vannak olyan szíriaiak, akik ingyen dolgoznak, annyira elkeseredettek már. Ugyanaz a helyzet hogy a Libanonban a, nyol, a munkavállalók 48%-a nem formális ágazatban van, olyan területeken dolgozhatnak a szírek, ahol sok libanoni dolgozik, mint például az építőipar vagy a mezőgazdaság. Mi itt azt mondjuk, hogy a szíriaiaktól azt kell elvárni, hogy tartsák tiszteletben a libanoni előírásokat, és azokon a területeken dolgozzanak, amelyeket lehetővé, amelyekben lehetővé tette a szíriai munkavállalást a kormány meg kell nézni, hogy mi az a munkavállalási politika, amely Libanon számára is pozitív, amely a gazdaságot előre viszik, amelyek a gazdaságot nem terhelik. Ezt önök is tudják, hogy ez nem olyan egyszerű ezt eladni olyanoknak, akik úgy érzik, hogy nagy, nagyon kiélezett a verseny a munkaerőpiacon ami azt illeti, hogy mi lesz, hogyha újabb bevándorlási hullámra kerül sor, vannak sürgősségi tervek eh, eh, és reakció, eh, akciós tervek, azonban rendkívül nehéz lenne ennek a kis országnak még egy hullámmal megküzdeni. Ezzel rátérek még egy fontos pontra, a probléma megoldása Szíriában rejlik, és az egyik dolog, ami fontos, és ami mindenkinek az emlékezetében megmarad, az az, hogy amíg Szíriában nem lesz megoldás, addig emberéletek vesznek, az emberek menekülni fognak, destabilizálódik az ország, egy, egy újabb ország is Libanon is, amely egy másik országból induló konfliktusra kell, hogy megbíz, megbirkozzon. Ami a gazdasági támogatást illeti különböző alap pok vannak, az Európai Unió is támogatja, reméljük, hogy ez folytatódik. A donorországoknak az Európai Unión kívül is azt mondjuk, hogy a humanitárius segítségnyújtást ki kell egészíteni fejlesztési segítségnyújtással. Libanont egy közepes jövedelemmel rendelkező országnak számít ez az ország. Ez nem igazán fair, ezen feladatot figyelembe véve, amelyel meg kell birkóznia. Évekig évek óta igyekszünk segíteni Libanonnak, ezt mindenképpen fel kell tartani. Amit várunk önöktől az az, hogy egy egy politikai állásfoglalást fogadjanak el a szíriai konfliktussal kapcsolatban ez elengedhetetlen. A második, a humanitárius segítségnyújtásnak meg kell történnie, enélkül nagy számban vesztik az életüket az emberek, és csak a humanitárius segítségnyújtásnak köszönhetően tudtuk megtenni azt, amit megtettünk. Az emberek még sokkal nagyobb szenvedésnek lettek volna kitéve. Fejlesztési segítségnyújtás nagyon nagy szükség van a libanoni intézmények támogatására és közösségi szinten is támogatásra nagyon sok projekt folyik, amelyek nagyon alacsony beruházással járnak, de nagy hozamot hoznak vízellátás, elektromos áram, stb. Tehát ezek nagy közösségeknek nyújtanak segítséget, és ezek a feszültséget enyhítik ezekben a közösségekben. A libanoniak látják, hogy őket nem csak arra kérik, hogy többet és többet tegyenek, hanem azt is látják, hogy partnerek segítenek nekik, támogatást nyújtanak. Egyes közösségekben a válság előtt olyan, olyan szolgáltatásokhoz jutnak hozzá, amelyekhez eddig nem jutottak hozzá a válság előtt. Ami az vissza a telepítést illeti, itt a humanitárius befogadási program egy nagyon kreatív program. Svédország nagyon sok befogadott egy bizonyos számú embert, a vízum előírásokat csökkentették, lehetővé teszik, hogy tanuljanak a menekültek, a család újraegyesítés lehetővé teszik a, az egészségügyi ellátást, a szíriaiakat humanitáriusan kezelik, emberi módon kezelik. A mediterrán térségben az UNHCR konkrét ajánlásokat fogalmazott meg, ezt meg tárgyalhatjuk önökkel. A brüsszeli hivatalunk nagyon szívesen folytat önökkel egy átfogó párbeszédet arra vonatkozóan, hogy milyen segítséget tudunk nyújtani önöknek, miközben önök döntést próbálnak hozni. Aztán, ami a politikai helyzetet illeti Libanonban, azt hiszem, hogy a szíriai válság önmagában Libanonban a politikai vezetőket összekovácsolta. Ez pozitív. Nagyon nagy konszenzus alakult ki a biztonsági tervet, illetően ami stabilizálta Libanont. Igen, a közösségek között vannak, vannak konfliktusok, de az emberek továbbra is összetartanak. A libanoniak is összetartanak. Azt hiszem, sokan elmondják azt, hogy Libanon az egyik legellenállóbb ország, 15 éves polgárháború ból lábalt ki, hogyha Libanonba ellátogatnak, látni fogják, hogy még mindig van építkezés, az ipar alakul. Nagyon fontos erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy, hogy stabil maradjon a gazdaság. A libanoni küldött is megemlítette azt, hogy Kérdés, hogy a regionális menekültügyi válaszadási tervek kapcsolatban a libanoni fejezet 700 millió dollárt tartalmaz, illetve 1 milliárd dollárt a humanitárius segítségnyújtásra. A kuwaiti konferencia, amely itt e, ebben a hónapban lesz, ez nagyon fontos. Tavaly a, a Kuwaitban tett ígérete 90%-át be is fizették, ez kiváló, ez nagyon jó, ez tartott fenn bennünket. Én tudom, hogy a költségvetés nagyon sok országban már eldöntődött, de azt Könyörgöm önöknek, hogy ne felejtsék el e, az világnak ezt a kis sarkát, ezt a kis országot, e, amely e, aránytalan terherrel néz szembe, és nagyon fontos szerepet játszik a régió biztonsága szempontjából. És hogyha ez az ország nehézségekbe kerül, ez Európában is nagy problémákat vet fel. Köszönöm, hogy lehetőséget adtak nekem, hogy bemutassam ezt a helyzetet, ez nagyon is szívügyem, és lebanoni, libanoni küldötthöz hasonlóan azt mondhatom, hogy Libanon egy e, nagyon fontos esettanulmány. Mit lehet tenni, mit lehet elérni az emberi összefogással, de e, azt is megmutatja, hogy a legtöbbünk számára elképzelhetetlen feladat az szembenéző országnak, mennyire fontos a segítség. Köszönöm. Köszönöm szépen hihetetlenül nehéz munkát végez, ezért is köszönet, és azért is, hogy ellátogatott ide, megpróbáljuk mindenben támogatni önt a jövőben is, ahogy csak tudjuk. Köszönöm, Kelly asszony. Se levanta la sesión. Az ülést ezen berekeztem.